holnap, március 1-én fogunk választani egy új alelnököt itt az Európai Parlamentben, Csárnecki úr helyére. Két jelölést kaptam Zladislav Krasnodebskitől, őt az ECR frakció javasolt, illetve Inrek Tarantól, akinek annyi ajánlója van, ami megfelel a követelményeknek. Annu Takula Ezután az Európai Számbevőszégen fog dolgozni, március 1-től megerősödik a helye. Hanuta Kula következik. Yeah, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ma az utolsó napomat töltöm itt az Európai Parlament intézményeben, holnaptól az Európai Számvevőszékben fogok dolgozni Luxemburgban. Ezen intézményt 13 kellemes éven keresztül szolgáltam, és nagyon sok kihívás, illetve lehetőség állt előttem, és természetesen sajnálattal hagyom itt ezt a házat. Szeretnék köszönetet mondani e- elnök úrnak, illetve elődjeinek, valamint képviselőtársaimnak, és minden kedves munkatársnak köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, Takula úr. Minden jót kívánunk önnek. Új munkahelyéhez. És egész biztosan kapcsolatban maradunk majd. Nyilván beszélünk még a közösségi költségvetésről. A